Cari colleghi, credo che sia. Kedves kollégák! Öt perc udvariassági várakozási időt hagytunk a kollégáknak, úgy hiszem, hogy most már meg kell kezdenünk az ülésünket, ugyanis ahogyan már bejelentettem, Timmermans alelnök úr van ma itt velünk, 8 óra 20-ig ér rá, úgyhogy akkor az első mm. napi rendi ponttal fogjuk kezdeni, a napi rend elfogadása. Hogyha nincs ellenvetés, akkor a napi rend tervezetet jóváhagyottnak tekintjük. Elnök közleményei 22 nyelvre van tolmácsolása ma esti ülésünkön. Cambio. Most ki is kapcsolta. Remek, kösz. Tehát az Európai Bizottság első alelnökét, Timmermans urat köszönthetjük itt körünkben, akinek a portfóliójába, tárcájába tartoznak az intézményi kapcsolatok, de ami a mi bizottságunkat illeti, szintén az ő hatáskörébe tartozik a fenntarthatóság témaköre. Az Európai Bizottság első alelnökeként biztos vagyok abban, hogy meg tudja válaszolni a bizottság munkájával kapcsolatos kérdéseinket. Úgyhogy akkor most meg is adom a szót Timmermans alelnök úrnak, és két körben lehet majd kérdéseket feltenni. Természetesen Először az alelnök úr bevezetőjével kezdjük, 10 percet fog kapni körülbelül, ezután pedig két körben lehet kérdéseket feltenni. Először is a frakciók koordinátorai fognak hozzászólni, majd pedig a szakbizottság tagjai tehetnek fel kérdéseket. A biztos úr pedig e kérdéseket két fordulóban válaszolhatja meg. Uram, öné a szó, parancsoljon! Köszönjük szépen, hogy eh, köszönöm, hogy meghívtak ma. Nagyon sok témával kapcsolatban kell ma este beszélgetnünk. Valóban az elnöknek, az elnöküknek igaza van. Számos téma tartozik az illetékességi körönbe és itt a parlamenti vita körében. A parlament kérésére adták fel adták hozzá a portfóliómhoz a fenntartható fejlődés témáját. Ezért nagyon hálás is vagyok, ugyanis portfólióm tárcám egyéb elemeit nagyon jól kiegészíti, hiszen a fenntartható fejlődéssel csak akkor lehet megfelelően foglalkozni, hogyha ezt holisztikus megközelítéssel tekintjük és eh, több mint száz napot töltöttem már el ebben a munkakörben, így azt a következtetést vonhattam le, hogy az egész Európai Unióban az intézmény, az általunk képviselt intézménytől függetlenül elmondható, hogy a fenntartható fejlődést esetében nem fogadhatjuk el azt, hogy a háttérben dolgozunk, hiszen nem csak környezetvédelmi fejlődésről, környezetfejlődéséről vagy fejlesztéséről van szó, hanem gazdasági fejlődésről és a társadalmi fejlődésről is, hiszen ezek nélkül a fenntartható fejlődés nem valósulhat meg, nem támogatná azt a társadalom, és nem lehetne így sikeres. Szilárdan hiszek abban, hogy a különböző szakpolitikákat integrálni kell, a fenntartható fejlődés szempontjából kell azokat megközelíteni, és hogyha megnézzük a szinergiákat, amelyek a különböző szakpolitikák között állnak fel, a fenntartható fejlődést az Európai Bizottságban is olyan témának tekinthetjük, amely minden tárcát érint. Alelnökként én azt gondolom, hogy nem olyan a munkaköröm, mint az egyes bizottság, biztosoké, akik egy adott területért felelnek, hanem arról szeretnék gondoskodni, hogy az egyes biztosok úgy látják el feladataikat, hogy kiegészítik egymás munkáját, és hogy olyan terveket dolgozunk ki mondjuk egy adott területen, hogy a gazdaság területén például az szintén kihatásokkal rendelkezik. A körkörös gazdaság például a Juncker tervel kapcsolatban gyakran felmerült, ezért nem biztos úr és jó magam is sokat beszéltünk erről, Vejdes biztossal is beszéltem arról, hogy a fenntartható fejlődést a technológia, a kutatásfejlesztés témakörével is hozzuk össze, és emeljük be a Juncker tervbe. Azt is tudom, hogy sok vita zajlott és egészen biztos vagyok abban, hogy olyan kérdéseket is fogok kapni, amelyekre nagyon szívesen örömmel válaszolok, de a fő szempontom ebben az esetben az, hogy azt mondom önöknek. Ha sikerül megállapodásra jutnunk arról, hogy milyen célokat akarunk elérni, akkor meg kell beszélnünk azt is, hogy hogyan érjük el ezeket a célokat, és ne kérdőjelezzük meg ezeket a célokat. A jobb szabályozásra vonatkozó programomat pontosan ebből a szempontból akarom megközelíteni. Tudom, hogy a jó szabályozás az elmúlt években eléggé rossz, hírt kapott, rossz hírnevet kapott itt az Európai Parlamentben, hiszen nagyon sokan azt gondolják, hogy a környezetvédelem, a szociális védelem csökken azzal, hogyha a szabályozást enyhítjük. Hogyha jobb szabályozást akarunk, akkor el kell beszélgetnünk az emberekkel arról, hogy hogyan akarunk elérni dolgokat. Ne vitassuk, ne kérdőjelezzük meg azokat a célokat, amelyeket el akarunk érni. És hogyha így gondolkozunk, azt szeretném ennek alapján, hogyha a bizottság minden tagja a jobb szabályozásért felelős biztos lenne. Amikor a szakpolitikák foglalkozunk, azok kidolgozásával, akkor eh, mindig a jobb szabályozásra törekszünk, a fenntartható fejlődésre törekszünk. Például, hogy a fenntartható energiaforrásokat használjuk, azokat diversifikáljuk, de ennek elérésekor a lehető legjobb jogi eszközöket kell felhasználnunk azért, hogy ne legyen a folyamat túlságosan terhes, vagy ne legyen pontatlan jogi szempontból. Hiszem, hogy van sok olyan aspektus, amelyet meg kell vizsgálnunk, főként, hogyha a jogszabályozásra vonatkozó felelősségi körömet tekintem, hatásvizsgálatot kell végeznünk, nem csupán egy javaslat megfogalmazásakor, hanem a jogalkotási eljárás során is, és hogyha az eljárás során alapvető változások következnek be a javaslatban, akkor tudnunk kell pontosan, hogy a jogalkotási eljárásnak mi lesz a vége, milyen kihatása lesz Például, hogyha az intézmény közi megállapodás megújításáról beszélünk, akkor is ez nagyon fontos szemponttá válhat. Mondtam tehát néhány szót az Európai Bizottság új struktúrájáról. Az alelnök szerepe most már nem csak az, hogy az egyes biztosok munkáját ellenőrizze, hanem igyekszünk biztosítani, hogy ne különállóan dolgozzunk, hanem koherencia legyen a bizottság munkájában, és hogy a bizottság tevékenysége teljesen összhangban álljon az Európai Parlament és Juncker biztos úr munkájával. Másodszorban pedig, amikor a jobb szabályozásról beszélünk a fenntartható fejlődés keretében, akkor nem arról beszélünk, hogy vitatjuk a célokat, hanem hogy a lehető legjobb jogi eszközrendszert, jogi keretrendszert akarjuk a célok eléréséhez kidolgozni. És ha ez sikerül, akár még ambiciózusabb célokat is megvalósíthatunk. Elnök úr, igyekeztem a lehető legrövidebben fogalmazni, mert jól tudom, hogy eh, lesznek kérdések, néhányat már előre látok, és igyekszem majd a lehető legjobb képességeim szerint megválaszolni ezeket a kérdéseket. Köszönöm. Eh, köszönöm szépen Timmermans biztos úr, Timmermans alelnök úr, köszönöm ezt a rövid bevezetőt, nagy segítség ez nekünk, hogy ilyen röviden fogalmazott, mert így több időnk lesz. Akkor kezdjük Először is a koordinátorokat hallgatjuk meg, Peter Líze az EPP-től. Danke, Vorsitzender, vielen Dank, Herr Vizepräsident. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Alelnök úr, nagyon örülök ennek a lehetőségnek, örülök annak, hogy eszmecserét folytathatunk ma este. Azonban azt gondolom, hogy kicsit későn van, hiszen szeptember, november másodikán a koordinátorok úgy döntöttek, hogy jó lenne a fenntarthatóságról beszélni önnel. November másodikától március elejéig bizony nagyon hosszú idő telt el, hogy végre összehozzuk ezt az ülést. Szeretném tudni, hogy milyennek az oka, illetve azt is tudni szeretném, hogy igaz-e, hogy az ITRE szakbizottságához is ellátogat ön. Nem tudom, hogy ezt kijavasolta ön vagy mások, de azt gondolom, hogy nagyon fontos az ITRE és az ENVI számára azt, hogy közösen dolgozzon. Együtt dolgozunk az ITRE kollégákkal, nagyon jó munkakapcsolatot ápolunk, és azonban azt gondoljuk, hogy nem a bizottságnak kell javaslatot tennie arra, hogy a parlamenti szakbizottságok hogyan működjenek együtt. Tett ön ilyen javaslatot, vagy sem, illetve elmondhatná azt, hogy miért került ilyen sok időbe az, hogy megszervezzük ezt a mai ülést. Más kollégák más kérdésekről, más kérdésekről fognak szólni, például a hulladékok kezeléséről, és így tovább. A néppárt ezt ugye támogatja, azonban a parlament még nem hozott döntést. Szeretném tudni, hogy milyen ambiciózus javaslatai vannak, hiszen nagyon is nyomon követjük az ön munkáját, kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan kívánja, kívánja az eredményeket megvalósítani. A néppárt a jogszabályok pontos betartását követeli. Fontosnak tartjuk azt, hogy megfelelő jogszabályok legyenek, ezeket megvalósítsák, valóban betartsák. A Környezetvédelmi Bizottság nagyon jól tudja, hogy például a madárvédelmi irányelvet Máltán nem tartották be. Természetesen nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni a dolgokat, de hogyha jogszabály születik valamilyen témában, akkor azt minden tagállamnak be kell tartania. Esetleg beszélhetne arról is, hogy az eco-design irányelvről hogyan gondolkodik. Kérem, ne vonja ezt vissza, és ne is lazítsa föl. Pragmatikusabban lehetne megközelíteni ennek a megvalósítását. Mindenképpen úgy érzem, hogy ez hasznos lenne az állampolgárok számára. Gyakran mondtuk, gyakran elmondtuk azt, hogy fontos megnézni, a különböző világítási technikákat, az alternatív égők használatát, az innovatív világítás alkalmazását. Itt az innováció élen jár, azonban azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy levonjuk a megfelelő következtetéseket. Präsidenten, ersten Vizepräsidenten a szocialista frakció nevében Matthias Gröte. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy Timmermans biztos úrral közvetlenül beszélhetünk a meghallgatás után. Ha emlékszik rá, akkor elmondtuk, hogy a vitán középpontjába kell helyezni a fenntartható fejlődést, és nagyon örülök ezeknek a pozitív változásoknak. Alapvető fontosságúnak tartom, hogy rendszeresen találkozzunk, hogy legyen pár beszéd közöttünk arról, hogy mi történik például a hulladék irányelv csomaggal, vélhetően a kollégáim is fognak erről majd kérdéseket feltenni. Egy jövőorientált megközelítést kell alkalmaznunk, hiszen az tény, hogy a körkörös gazdaság fenntarthatóbb lesz, és hogyha ezt jól csináljuk, sokkal eredményesebb is. De ezt azért nagyon sokan nehezen tudják lenyelni, és sokan úgy gondolják, hogy borzasztó nagy lesz a késedelem. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy a lehetőség arra, hogy a körkörös gazdaság pozitív legyen, meg fogja lepni az embereket, hogy a kezdeményezéssel mennyi új munkahely teremthető. Ezért szeretnénk, hogyha még az év vége előtt egy megfelelő javaslat, egy tényleges javaslat lenne előttünk, nem akarjuk, hogy ez a papír szemétbe végezze. Néhány évvel ezelőtt Stoiber urat is meghívtuk ide a szakbizottságba, és eléggé hosszasan beszéltünk arról a munkáról, amit ő kezdeményezett és támogatott a dereguláció tekintetében. Némiképp ellentmondásos ez a téma, és valószínűleg nagyon elmondható, hogy ellentmondásos vitákat is folytattunk erről. Meg lehet jegyezni, hogy a nemzeti tagállamok szintjén a végrehajtás nem valósult meg megfelelően, ugyanis ez a belső piac torzulását eredményezte többek között. Szeretném tudni, hogy ön mit gondol azokról a kezdeményezésekről, amelyeket terveztünk, és hogyan lehetne elkerülni, hogy minket vádoljanak meg minket, akik Brüsszelben dolgozunk, mert igazából az embereknek mindegy, hogy az önök intézménye vagy a mi intézményünk, de nagyon sokszor ez a helyzet. Az emberek minket vádolnak, és fel kell készülnünk arra, hogy válaszoljunk, reagáljunk, hogyha szükséges. Ugyanakkor viszont élen kell haladni akkor is, amikor a megfelelőség hiánya tapasztalható, vagy amikor nem megfelelő a végrehajtás, vagy amikor megszegik a szerződést. Nincs értelme, hogy 15 évig várjunk, hogyha jobb szabályozást akarunk, hogyha megfelelő végrehajtást akarunk, akkor megfelelő jogszabályokra van szükség. Végezetül pedig azt hiszem, hogy kollégáim erről majd részletesebben szólni fognak, de azt hiszem, hogy már voltak félreértések korábban is. Lisze úr szólt például arról a lehetséges ITRE bizottsággal való találkozóról parlamenti képviselők vagyunk, a parlamenti képviselők másképp dolgoznak, nincsenek koalícióink, szemben mondjuk a tagállamokkal, a nemzeti szinttel, és úgy gondoljuk, hogy ez nagyon értékes, ugyanis itt kommunikálnunk kell egymással, és napi szinten kell koalíciót építenünk, de ez természetesen problémákat is okozhat, és a teljes hulladékirányelv csomag a félreértések áldozata. A sokszínűség mindenképpen előny, de az információ hiány nagy problémákat okozhat. Remélem, hogy ezeket a félreértéseket ma este tudja tisztázni, és elmondja, hogy mi valójában a helyzet. Köszönöm szépen. Pieka, ECR. Witam pana wiceprzewodniczącego. Ja to pytanie mógłbym zadać z powodzeniem e, panu komisarzowi. E, Köszönöm. a kérdés az, hogy a jobb jogalkotásról szóló munkába ezen az egész területen be lehetne vonni Sercsolics urat, szerintem hasznos lenne. Az EU alapja nyilvánvalóan a szerződés, ami ugyanakkor nem mindig egyértelmű, vannak tehát jogszabályok, amelyeket azonban gyakran értelmezni kell. Néha eh, kicsit skizofrénnek tűnik ez az egész eh, struktúra. Vegyük például az energiamixet. Az energiamix területén az EU szerződés az intézményekre ró különböző feladatokat, hogy hozzák létre az energiamixet, ugyanakkor, a megfelelő energiamixet, ugyanakkor azt is mondja, hogy az EU jogalkotási munkája nem szabad, hogy a tagállamok szabadságát korlátozza abban, hogy az energiamixet saját maguk határozzák meg. Ugye van egy eh, szerződéses pont, amely azt mondja, hogy a tanácsban csak egyhangú döntéssel lehet döntéseket hozni bizonyos esetekben, akkor, amikor a tagállamok eh, nem egyeznek meg, akkor nem tudom, hogy hogyan fog működni ez a gyakorlatban, tehát ha eltérjek a tanácsbeli álláspontok, az a gyakorlatban hogyan fog alakulni, ami az ETS-t illeti. Ez egy lengyel szempontból egy nagyon fontos kérdés volt, és továbbra is az. Nem tudom, megvizsgálták-e azt, hogy amikor jogalkotási javaslatot terjesztenek be, akkor megvizsgálták-e, hogy hogyan áll egymáshoz, milyen viszonyban van egymással a jogszabálynak a jogszabálynak a betűje és a szelleme, ugyanis eltérőek a tagállami tagállami értelmezések, mert ugye egyszer van a betű, másszor pedig annak a szelleme, amit különböző módon érvelve lehet egy kicsit ferdíteni vagy hajlítani. A jogalkotás, illetve a jogszabályok végrehajtása nem mindig áll a tagállamok érdekében. Azok a javaslatok, amelyek az energia mixre vonatkoznak, azok a javaslatok, amelyek a tagállamokban az energiamix meghatározására irányulnak, azok nem feltétlenül vannak a szerződéssel összhangba. Végső soron ugye a fenntartató gazdaság felelősei, és ezen belül a fenntartható energiapolitika felelősei a tagállamok. Nem tudom, hogy ön mit gondol az ezen a területen esetleg végrehajtandó szakpolitikai változásokról, felülvizsgálatokról, illetve milyen eltérések lesznek a jelenleg folytatott politikához képest, illetve a jogszabályok értelmezése vonatkozásában a tagállamok szerep, milyen szerepet kaphatnak, vagy kap. Van mijn kant welkom aan uh, Köszönöm, elnök Köszönöm, és örülök, hogy itt van Timmermans úr, ahogy Péter Léze is mondta, elég sok időbe tellett, még ön megtalálta azt a termet, ahol ülésezünk. Bizonyára olvast a munkánkról. És itt utalnék a World Economic Forum jelentésére, amely három válságot emel ki, az energiaválság, vízválság, illetve a sokszínűség. Ezek környezetvédelmi és gazdasági szempontból is fontosak. A US National Intelligence Council, tehát az amerikai National Intelligence Council megvizsgálta azokat a nagy trendeket, amelyek 2030-ra kialakítják a világ képét, E, és ők is e, megnevezték azokat a kockázatokat, köztük környezeti kockázatokat, amelyek ezt befolyásolhatják. Amennyiben pedig megvizsgálja az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek e, a jelentését, akkor azt olvashatja, hogy a klímaváltozás és a biodiverzitás elvesztése területén vannak kockázatok, illetve veszélyek. Ön is beszélt a fenntartható fejlődés fontosságáról, ugyanakkor, hogyha az ember ránéz a munkaprogramra, illetve azokra az útmutatásokra, amelyeket a bizottság kiadott, akkor azt látjuk, hogy ott azért vannak elmaradások a fenntartható fejlődés vonatkozásában. A klímaváltozás a tíz prioritás egyike, ez nyilván kapcsolódik a megújuló energiaforrásokhoz is, ez azonban nem annyira a veszélyekkel kell, hogy összhangba kerüljön, hanem az ellátással és az ellátás biztonságával. Ön azt mondta, hogy örül, hogy az Európai Parlament a fenntartható fejlődést eh, az egyik fő prioritásának nevezte. Eh, két kérdésem van ezzel kapcsolatban. Mivel a fenntartható fejlődésnek nem csak környezeti, hanem eh, társadalmi, gazdasági szempontból is nagyon komoly szerepe van, sőt befolyásolja a bolygónk jövőjét, az én frakcióm, és azt gondolom, hogy ennek a bizottságnak a nagy része azt szeretné, hogyha a bizottság kialakítana egy általánosabb jövőképet ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Ami pedig a biológiai színűséget illeti, azt sokan a néma vagy csendes válságnak hívják. Ez az egyik olyan probléma, amivel mégis foglalkoznunk kell. Ez a jelentésben is szerepel. Az Európai Biológiai Sokszínűségi Stratégia felülvizsgálata, illetve az ezzel kapcsolatos jelentés is rámutatott egy sor olyan problémára, amelyeket meg kell oldani. A, a habitat és más eszközök vonatkozásában ugye a rifitet emlegetik, tehát egy újra szabályozást, és ez mondatja velem, hogy ez a védettségi szinteket nem szabad megkérdőjelezni, sőt, azt gondolom, hogy még egy lépést kell tennünk a sokszínűség fenntartásának irányába, különös tekintettel azokra a nagyon komoly veszélyekre, amelyeket mondjuk Amerika felől tapasztalunk. Konecsna. Köszönöm a GUA nevében, Katerina Konesna következik. Vážený pane místo komise, jak jste sám Köszönöm szépen. Köszönöm, alelnök úr. Ahogyan ön is elmondta bevezetője elején, számos kérdés szerepel az ön programjában, és ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hiszen ön nagyon szép bevezetőt tartott, elmondta, hogy konszenzust akar velünk elérni, azonban ha megnézzük azokat a lépéseket, amelyeket eddig megtettek, illetve ha figyelembe vesszük, hogy ön csupán három hónappal azután jött el hozzánk, hogy azt először kértük, ami a jogszabályok visszavonását illeti a rifitet, úgy vont vissza jogszabályokat, hogy a parlamentet meg sem kérdezte. Ön úgy, valóban úgy gondolja, hogy az öt éves együttműködésünknek ez egy jó kezdete? Nem károsítja ez vajon az intézményeink közötti kapcsolatot? Én nem hiszem, hogy ez politikai szempontból helyes. A kollégám is említette, ahelyett, hogy jogszabályokat visszavon, szerintem inkább a jogszabályok végrehajtására kellene összpontosítanunk a tagállamokban. Ön is, mi is tudjuk azokat, ismerjük azokat a helyzeteket, amikor az európai jogszabályokat nem tartják be, akár az európai polgárok egészségének kárára. Nem lenne jobb, hogyha ezt az utat választjuk, tehát a helyet, hogy visszavonnak olyan jogszabályokat, amelyek mondjuk a környezetet segítenék, vagy a környezetvédelmet. Végezetül pedig a TTIP-el kapcsolatban is szeretnék megfogalmazni valamit. Ön nagyon gyakran említi a párbeszéd szükségességét, a polgári jogok tiszteletben tartását. Ön valóban úgy érzi, hogy az információkhoz való jogról szóló párbeszéd fényében az emberek nem, nem kellene többet tudniuk a TTIP-pel kapcsolatos tárgyalásokról, ahelyett, hogy a médiából értesülnek? Ön arról beszél, hogy párbeszédre van szükség. Hát ez a párbeszéd, hogy az információt az emberek rendelkezésére bocsátjuk. Köszönöm szépen, most pedig a zöldek képviselője következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a csatlakozott hozzánk alelnök úr és nagyon örülök, hogy eh, nem előre megírt beszédet hozott, mi szemben kollégáival, úgyhogy három dolgot szeretnék kiemelni a bevezetőjéből, a szabad bevezetőjéből, amelyekkel kapcsolatban további párbeszédre van szükség. Azt mondta, hogy a jobb jogalkotásnak egyfajta rossz hírneve van, de azt ön sem tagadhatja meg, hogy ön ehhez csak hozzásegített, Na, talán mi együtt, én magam is, de mi mindig kritikusak voltunk a rifittel kapcsolatban, de gyakorlatilag semmi vita nem volt a rifittel kapcsolatban, amíg ön meg nem kezdte azt, úgyhogy talán hálásak is lehetünk önnek. Stoiber úr kinevezése mint különleges tanácsadó a jobb jogalkodással kapcsolatban. Ön jól tudta, hogy ő nagyon vitatott ellentmondásos személy. A környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi szervezetek, szakszervezetek nagyon kritizálták az előző ciklusban folytatott tevékenységét, és ön még ehelyett egy magasabb pozícióba emelte őt föl. Szeretném tudni, hogy ez miért történt. Ön azt is mondta, hogy ön sokkal inkább érdekelt az eredményekben. Nem akarja megvitatni a célokat, hanem azt, hogy hogyan lehet oda eljutni. Szeretném, hogyha a jobb jogalkotásra vonatkozó programot jobban megbeszélnék, például az olyasmi szabályokat szereti megtárgyalni az olyan helyzeteket, amikor mondjuk egy rendeletet elfogadnak, de akkor egy rendeletet vissza kell vonni. Ez egyfajta szabály alapú folyamat, ami nem feltétlenül helyes. Ugyanis, hogyha 28 nemzeti jogszabályt helyettesítünk fel egy európaival, akkor meg miért kell az egy, egy európait visszavonni? De most már EU szinten, uniós szinten kell ezeket megtárgyalni, hiszen most már az uniós rendeletekre, szabályozásokra kell összpontosítani. Úgyhogy szeretném kiemelni, hogy az ilyen fajta butaságokról nem szoktunk beszélni. Aztán a harmadik szempont, amit említett, koherencia. Ezzel mindannyian egyetértünk. De az egészen meglepő, hogy az Energiaunióról szóló könyvben azt ígérték nekünk, hogy jogszabály születik majd az energiatermelésre felhasznált hulladékról. Ami a körkörös gazdaságot illeti, tudom, hogy sokkal jobb javaslat fog jönni majd a későbbiekben, még nem tudjuk hogyan, de jelen pillanatban semmilyen újrahasznosítási cél nincsen. A legostobább dolog, amit lehet tenni a hulladékkal, hogyha azok után, hogy hulladéklerakóba helyezik el őket, hogy elégetik a hulladékot, és hát pontosan ezt akarják támogatni. Ugyanis az újrafeldolgozó iparágnak nagyon hibás üzenetet küldenek ezzel. Úgyhogy kérem, szeretném önt megbiztosítani afelől, hogy a hulladék helyes, a hulladékot pozitív logokra is fel lehet használni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig az EDF frakció nevében Nikola Fedicsi következik. Olaszul fogok beszélni, elnök úr, köszönöm. A dzsunga... Köszönöm, olaszul fogok tehát beszélni. Biztos úr, és a kérdésem csatlakozik ahhoz, amit már az előttem szólók elmondtak a joganyagok, a, joga, a jogszabályjavaslatok visszavonásával kapcsolatban. Ehm, azt gondolom, hogy, és ezzel szerintem nem állok egyedül ebben a bizottságban, sőt, ha, amikor azt mondom, hogy a bizottság e, nem tekinti a hulladékgazdálkodást e, sem sürgős, sem pedig prioritásos kérdésnek, amikor visszavonja a szabályjavaslatokat. Én egy olyan területről érkeztem, ahol a rendőrség, az ügyészség, a polgárőrség engedélyezték, hogy Európa összes szemetét, beleértve a nukleáris szemetet is lerakják. Nem gondolják tehát, hogy ez egy sürgős kérdés? Mert hát itt olyan területekről is szó van, amelyek mezőgazdálkodási művelés alatt állnak, és vannak olyan gazdák, akiket rákényszerítettek arra, hogy ilyen hulladékot tűrjenek meg a földjükön. A jogszabályok tehát nem elegendőek, és azt látjuk, hogy robbanékony anyagot összekevernek másfajta anyaggal, aztán felgyújtják, és ezekből nagyon komoly tüzek keletkeznek. Ha ez nem sürgős, akkor mondja el nekem, hogy mi a sürgős, mert a WHO is azt mondja, hogy ezeken a területeken megnövekedett a halálesetek száma, a halandóság. Amennyiben önöknek ez nem sürgős, akkor mégis mondja meg, hogy ennek a bizottságnak mi sürgős. E Köszönöm. Most egy első kérdéskört hallottunk, és ezzel én meg is adom a szót Timmermans eh, úrnak, hogy válaszoljon ezekre a kérdések. Why did we meet only now? Tehát, hogy miért most találkozunk? Nos, Lize úr, ön volt az egyik, egyike az első azok közül, akikkel találkoztam. Több mint egy óra, vagy talán másfél óra állt rendelkezésünkre akkor, hogy mindezekről a dolgokról beszéljünk. Jó pár kollégával tárgyaltam akkor, találkoztam akkor, Na de most, hogyha komolyra fordítom a szót, találkozni akartam, nagyon is találkozni akartam e, ezzel a bizottsággal. Én azt hiszem, hogy egyike vagyok azoknak, akik a legtöbb szakbizottságát képviselővel találkozott. Tehát a tőlem tehető legjobbat próbálom hozni. Örülök annak, hogy most sikerült létrehozni ezt a találkozót. Fogadják el, nem volt politikai ok a háttérben, nem azért várakoztunk, a bizottsági munkaprogram bejelentése óta élénk vita volt, és hát ez saját jó, józan eh, észáltal diktált érdekem volt, hogy találkozzam önökkel, tehát semmilyen politikai ér vagy politikai ö, eh, ok nem áll a háttérben. A mai felszólalásában ö, eh, említettekről sokat beszéltünk, ami pedig a hulladékcsomagot illeti. Nos, ezzel kezdeném a válaszomat. Először is úgy érzem, hogy ha tényleg nekifekszünk a dolognak, és keményen dolgozunk, akkor a hulladék, hulladék kapcsán a kör, kör, körös gazdaságban egy komoly csomagot hozhatunk létre, ami pedig a hulladék csomagot illeti, egy átdolgozott javaslatot nyújthatunk be, amely amelyel esetleg még időt is spórolhatnánk az első csomag bevezetéséhez képest. Eckhart úr által említett okokból kifolyólag is nagyon jó, hogyha ismét górcső alá veszük ezeket a javaslatokat, hiszen, hiszen a jelenlegi csomag hiányosságai túlságosan súlyosak, és a szakbizottsági, illetve a bizottsági szakértők is pontosan erre hívták fel a figyelmemet, arra a kockázatra, amelyet Eckhart és jó magam is el akarunk kerülni, tehát, hogy bizonyos tagállamok a, a hulladék égetési kapacitásukat növelnék, ahelyett, hogy fenntartható megoldásokat keresnének. Igazából ez volt az egyik ok annak, hogy ismét elővettük ezt a hulladékcsomagot. Tehát, ahogyan elmondtam, először is a minőségre kell összpontosítani a jogszabályok kapcsán, másodszorban, és erről már beszéltünk jó pár illetékessel, különösen Davosban, ön is megemlítette Davost, Elmondtam ott is, hogyha egy koherens javaslatot szeretnénk kialakítani a körkörös gazdaság kapcsán, akkor az egész gazdaságot kell vizsgálnunk, nem csak a hulladékcsomagot, tehát az egész blokkot, és meg kell próbálni együtt gondolkodni a bizottsággal, és ezt a javaslatot én is örömmel fogadom. Vajdes biztos úr jó pár iparággal felvette a kapcsolatot, és megpróbált erre vonatkozóan tájékoztatást kapni, hogy hogyan lehetne egy valós, teljes, körkörös gazdaságot létrehozni. Illetve a termelési fázisban ne használjunk olyan termékeket, amelyek nem fenntarthatóak. Az is nagyon fontos, hogy a bizonyos termékeket visszavigyünk a gazdaságba, és ne hozzunk létre hulladékot. Katainen alelnök, illetve jó magam, és minden felelős biztos nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy közösen egy olyan tervet tudjunk létrehozni, az év során, amely működni tudna. És valóban ebben az évben ezt le szeretnénk zárni, létre kívánjuk hozni ezt a tervet. Nem szeretnék semmilyen félreértést. Sürgős a hulladékcsomag, és a bizottság tisztában van azzal, hogy egy sürgős kérdésről van szó. Fenntartható módon kell megközelíteni ezt a problémát, ez pedig azt jelenti, hogy el kell kerülni azt, hogy az országok alternatív megoldásokat találnak, olyan alternatív megoldásokat, amelyek aztán környezetvédelmi szempontból problematikusak lesznek. Aztán, ami az eco-designt illeti, felülvizsgáljuk ezt a csomagot, nem feltétlenül azzal a célral, hogy a célkitűzéseket megváltoztassuk, ezek maradnak, hanem inkább az egyes kérdéseket vesszük fontolóra. Líze úr és jó magam, beszéltünk már erről, az egyes témákról, hogy a javasolt intézkedés, a legjobb intézkedés-e annak érdekében, hogy megvalósítsuk a célunkat. Ne felejtsük el, az ecodesign jó pár területen energiatakarékossághoz vezetett, és pontosan ez a célunk, hogyha sikert akarunk aratni ezen a területen. Tehát óvatosan megfontoltan járunk el, amikor ezzel a témával foglalkozunk. Aztán Hóteóral is teljesen egyetértek, előre kell tekintenünk, pontosan erre utaltam a körkörös gazdaság, illetve a hulladékcsomag kapcsán is. Davosban is beszéltünk erről nagyvállalatok igazgatóival, az akadémia, de az ipar részéről is nagyon gyakran azt érzem, hogy lelkesek és izgatottak a körgős gazdaság lehetőségeit illetően, illetve ennek az elkerülhetetlensége miatt néha, néha ezt érzem politikai körökben is. A gazdaság más területén dolgozókat is erre kell ösztönöznöm. Akik hisznek a körkörös gazdaságban, azoknak hangosabban egyértelműbben meg kell fogalmazniuk a gondolataikat, részt kell vennük ebben a vitában, és így vezető szerepet tölthetnek be. Érdekes látni azt, hogy a világ más tájain, például Kínában, még Kínában is felismerik a körkörös gazdaságban rejlő lehetőségeket. Nagyon remélem, hogy világ vezető szerepet tölthetünk be ezen a területen, és hogyha óvatosan hozzuk létre a Juncker termet megfontoltan, akkor ennek ez a beruházás részben a körkörös gazdaságra is irányul. Remélem, hogy a következő pár hónapban ezt meg is tudjuk valósítani, és így eredményeket produkálhatunk. Nagyon komoly kérdés a túlszabályozás, tehát a nemzeti szintű plusz szabályozás, az úgynevezett gold plating – illetve az is, hogy a megvalósítás területén hiányosságok mutatkoznak, illetve az ellenőrzés területén is. Hiszem azt, hogy a bizottságnak erőfeszítéseket kell tennie, oda kell figyelnie arra, hogy a tagállamok megvalósítják azt, amit európai szinten eldöntöttek. A mély válság idején a válsággal foglalkoztunk, és lehet, hogy nem figyeltünk oda megfelelően a megvalósításra. Azonban, hogyha nem vagyunk óvatosak, hogyha a tagállamok úgy érzik, hogy a bizottság nem figyel oda a megvalósításra, akkor nem csak, hogy a célunkat nem érjük el, hanem a belső piac is torzulhat, és ez részben hátrányosan érintheti a környezetet, de emellett gazdasági lehetőségektől is elesünk. Ez mindenképpen aggodalommal tölt el. Minden tagállammal folytatott beszélgetés során beszélek KKV-kkal, illetve a gazdasági szereplőkkel, és mindenki aggodalmának ad hangot arra vonatkozóan, hogy hogyan történik a szabályozás, és ez hogyan valósul meg a KKV-k, a nemzeti KKV-k, illetve az Európai Uniós szint között óriási a szakadék, sokkal nagyobb, mint a nagyvállalatok és az európai intézmények között. Tehát a bizottságban, illetve az Európai Parlamentben nagyon fontosnak tartom azt, hogy összefogjunk, és ezt a szakadékot szűkítsük. Tehát az intézmények, az Európai Uniós intézmények és a kis- és középvállalkozások közötti szakadékot hiszen a KKV-k nagyon is aggódnak a jogszabályok mennyisége és minősége miatt, hiszen ezek érintik őket, ezek részben Brüsszelből jönnek, de hogyha alaposabban megvizsgáljuk ezeket a jogszabályokat, akkor nagyon sokszor a tagállamok állnak a háttérben. Tehát itt valóban lehetőség áll, lehetőségünk van arra, hogy a tagállamokkal összefogva E, előrelépést érjünk el. Tehát a KKV-kra nagyon is oda kell figyelni, hiszen az európai integrációnak élharcosai voltak, lassan hátat fordítottak az intézményeknek, hiszen túlságosan sok administratív terheket rónak az intézmények ezekre a vállalkozásokra. Tehát fontos, hogy valóban ezen a területen változtassunk. Aztán, ami a jogi megfontolásokat illeti, gondolok itt az Energiaunióra, illetve a jogszabályok értelmezése, ezek a kérdések merültek föl. Nos, néha úgy érzem, hogy elveszítettük a fonalat. Nem látjuk már, hogy, hogy milyen jogszabályokat, jogszabályformákat hozhat létre az EU. Az irányelvek célja alapvetően az volt, hogy a célokat tisztázzák, azonban a tagállamok teret kapjanak arra, hogy ezen célok megvalósításának a legjobb módját megtalálják. De idővel, azt hiszem ezt nyugodtan kimondhatjuk, még az irányelvek is preskriptívebbek lettek, részletesebbek lettek, elmondják a tagállamoknak, hogy hogyan érjék el ezeket a célokat. És véleményem szerint az Európai Unió jogalkotási erőinek fontos lenne erről beszélnie. A jobb szabályozás mindenképpen segíthet abban, hogy tisztán lássuk, megfelelően alkalmazzuk-e a különböző eszközöket, úgy, ahogy ez a szerződésben benne van. Nem vagyok benne biztos, hogy mindig kellő úton járunk. Néha egyértelműen látjuk, hogy milyen célokat akarunk, milyen célokat várunk el a tagállamoktól, néha a célokat tekint, tévesztjük szem elől, néha pedig a módszereket. Tehát azt hiszem, hogy ezt mindenképpen tisztázni kell a jobb szabályozás keretében, vagy az erről szóló viták keretében. Úgy gondolom azonban, hogy ha az Energia Uniót sikerre akarjuk vinni, akkor ez nem szólhat pusztán az energiaforrások sokszínűségéről, vagy az energiafüggőségtől, az egy energiaszolgáltatótól való függőségtől. Az energia átalakításról ö, is szólni kell, nem szabad a, a foszilis ö, tüzelőanyagokra hagyatkozni kizárólag, tehát ezt mindenképpen figyelembe kell venni, amikor az Energiaunióról beszélünk. Ami pedig a fenntartható fejlődést illeti általánosságban. Nos, nagyon fontosnak tartom, hogy koherensen közelítsük meg ezt a témát. Attól félek, hogyha konkrétan ezt a témát nézzük, akkor nem, nem fogjuk megtörni a jelenlegi rendszert. Nagyon fontos, hogy, hogy minden politikai területet fölöleljen ez a téma, és ne külön zárkákba gondolkozzunk. A javaslataikat följegyeztem, lehet, hogy egy ilyen általánosabb megközelítéssel sikerülne ezeket a, ezeket a cellákat megtörni. Remélem, hogy eh, lehetőséget kapok arra, hogy a kollégáimmal ezt megbeszéljem. Ami pedig a biodiverzitást illeti, eh, ehhez majd vissza kell térnünk ehhez a témához. Most egy kikerülő választ adhatnék, de azt hiszem, hogy jobb lesz, hogyha írásban pontosan választatok a kérdésére ami az Európai Parlamenttel való konzultációt illeti. Nos, én konzultáltam az Európai Parlamenttel, és a parlament elég egyértelműen elmondta, hogy mit gondoltak a bizottsági munkaprogramról. De azt is el kell mondanom, és talán része úr ugye őszintén fogalmazott, lehet, hogy lehet, hogy ő egy bizonyos véleményt képvisel, de a politikai frakciója egy más véleményen van, nekem pedig az egész parlament véleményével kell szembenéznem. Tehát a bizottsági munkaprogram kapcsán hallottam a véleményeket, láttam a reakciókat, de nem volt egy olyan parlamenti többség, amelyre oda tudtam volna figyelni. Meghallgattam a parlamentet, itt voltam a plenárison, a politikai frakciókban, a szakbizottságon, hiszen a politikai frakciókhoz is ellátogattam, tehát meghallgattam a parlamentet, de nem mondhatjuk tehát azt, hogy nem konzultáltam a parlamenttel. Ami pedig a TTIP-et illeti, azt hiszem, hogy nagyon is átlátható formában járunk el, jobban, mint valaha. A bizottság egyik első lépése az volt, hogy ezzel kapcsolatos dokumentumokat átláthatóvá tett, tehát itt igazán nem értem, hogy hogyan, hogyan mondhatja azt valaki, hogy csak a líkek kapcsán tájékozódunk. Stoiber úr a bizottság elnökének tanácsadója, az Európai Bizottság minden tagjának joga van arra, hogy tanácsadókat nevezzen ki. Stoiber úr az egyik ilyen elnöki tanácsadó, ugyanúgy, mint Banié úr is. Nekem is jó pár tanácsadóm van, ha nem is ezen a területen, és Stoiber úr hosszú távú tapasztalatokkal rendelkezik. Egyértelműen elmondtam, most is elismétlem, hogyha a jobb szabályozásra kapcsolatos terveket készítek, akkor minden illetékest és érintett felet meghallgatok ebben a témában, illetve tájékoztatom is őket. Ezen kívül meghallgatom a tagállami legjobb gyakorlatot, a tapasztalatokat, vannak olyan tagállamok, amelyek azt mondják, hogy a, egy új jogszabály születése egy, egy másik jogszabály visszavonását jelentés, ez jól működik, de ami nemzeti szinten működik, nem feltétlenül működik Európai Uniós szinten, és fordítva, de nyitottan állok a javaslatok előtt. Aztán hatályvesztési klauzulák bizonyos jogszabályokban jól működnek, más jogszabályokban nem. Mi politikusok a jövőbe tekintünk általában, és ritkán vesszük fontolóra a jelenlegi jogszabályokat. Azt hiszem, hogy ezzel tulajdonképpen minden kérdésre választottam. Le risposte dettagliate. Köszönöm szépen, köszönjük jobban mondva ezeket a részletes válaszokat. Van itt egy kis gondom, ugyanis 25-26-an kértek szót, és az alelnök úrnak 20 óra 20-kor el kell mennie. Úgyhogy arra szeretném kérni az embereket, hogy legfeljebb egy percben szólaljanak fel, és megkérjük a biztos urat, hogy válaszoljon. Ivo Belet, köszönjük szépen, elnök úr! Hollandul fogok önhöz szólni, hogyha megengedi. Beszéltünk már a körkörös gazdaságról, és szeretném megválaszolni a kérdését, hogyha hulladékpolitikáról beszélünk, és ezt ön is említette a meghallgatáson, illetve itt is az előbbiekben, nem csupán erről van szó, hanem arról az anyagi politikáról, ami ehhez kapcsolódik, hogy ez hogyan áramlik ki az Európai Unióból. Valamilyen mutatószámokat kellene felállítani ezzel kapcsolatban ugyanis vannak olyan európai anyagok, amelyeket nem használnak az Európai Unióban, hanem máshová szállítjuk azokat, mert itt eh, nincs lehetőség olyan magas szintű újrahasznosításra. Ami a fenntarthatóságot illeti, úgy tűnik, hogy önnek mindenre van megbízatása. De természetesen ezek nagyon kényes témák, kényes kérdések, és azt hiszem, hogy ez szorosan kapcsolódik az emberek, a fiatalok egészségéhez. Elnézést kérek, mondja az elnök úr, és az iskola élemezési program is szintén nagyon fontos, és aztán pedig a szubszidiaritás elbe voltak megjegyzések a számvevőszék részéről. Azt hiszem, hogy ezzel is kellene valahogy foglalkoznunk, nem csak a RIFIT keretében. Kérem, hogy tartsa be felszólalási időt. Igen, köszönöm szépen a lelnök úr. Nemrégiben azt mondta, Mendelszon, Lord Mendelssonnal való megbeszélései során, hogy a bürokrácia csökkentése az igazából a szükség eredménye, a KKV-knek pedig vannak aggájaik azzal kapcsolatban, hogy hogyan szüntetnek meg bizonyos rendeleteket. Eddig valamilyen módon működtünk, valamilyen módus operandival, és ez pedig most megváltozik. Ez alapvető fontosságú, hiszen a COP konferencia Párizsban kerül megrendezésre, illetve szeptemberben is elhangzottak különböző vállalások az SDG kapcsán. milyen újfajta megközelítésben kapaszkodhatunk, amelyek elháríthatnák a félelmeket. Mit tudna nekünk mutatni, amivel bízhatunk abban, hogy ugyan más jogszabályok lesznek, de a fő kiemelt fontosságú élőhelyeket mégis megőrizzük. Köszönjük szépen, mondja az elnök úr Dennis Maker. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban köszönöm ennek és alelnök úr, nagyon örülök, hogy eljött ma hozzánk. Ritkán van lehetőség arra, hogy eszmecserét folytassunk, és nagyon jó alkalom ez arra, hogy a körkörös gazdaságról beszéljünk. Az ECR árnyék jelentéstevőjeként elmondhatom, hogy egy munkareggelit tartottam amelynek keretében két flamand vállalatot látogattunk meg a legjobb gyakorlat, a helyes gyakorlat vizsgálatával kapcsolatban, és három kérdés merült fel. Mindenki egyetértett abban, hogy az európai belső piac alapvető fontosságú, és hogy európai céljainknak tükröznie kell az egységes piac fontosságát. A bizottságnak egy kicsit ország specifikusabbnak kell lennie. Ön mit gondol, hogyan tudják ezt megvalósítani, hogyan tudnak egyenlő feltételeket biztosítani mindenki számára. Következő a körkörös gazdasághoz nyilván versenyképes gazdaságra van szükség, hogyha egy vállalat támogatja az újrahasznosítást, az helyes, de ez a valóságban hogyan fog megvalósulni? Nagyon fontos árucikkekben már hiány mutatkozik. Nagyon sok ilyen árucikket, stratégiai fontosságú árucikket importálnunk kell, amelyekre a gyártóinknak szüksége van. Ön hogyan tudná ezeket biztosítani? Például egy perc. Köszönöm. Tavaly a képviselők nagy többsége arra szólította fel a bizottságot, hogy az élővilággal kapcsolatos bűncselekmények eh, ellen lépjen fel. A fegyveres és terrorista szervezetek eh, ilyen természetkárosításokat követnek el, eh, amelynek kárértéke összesen 2 milliárd, és a kereskedelmi értéke 2 milliárd euró, ami gyakorlatilag a negyedik legnagyobb illegális kereskedelem. És ez a nemzetközi fellépést is okozott. A Kína is fellép ellenük, és most már az Egyesült Államok is fellép az ilyen illegális élővilágkereskedelem ellen. A Juncker úr azt mondta, hogy a nagy dolgokkal szemben nagy lépések kellene, kis dolgokban kis lépések, ez pedig nagy dolog, ami azt jelenti, hogy határozott EU fellépésre van szükség. Ön, mint alelnök, a jogi őrző. E, ön egyetérte azzal, hogy itt jogalkotási munkára van szükség, illetve hogy ez egy elég nagy dolog ahhoz, hogy az EU fellépjen ellene. Köszönöm. Dank u voorzitter. Voorzitter, ik ben plaatsvervanger in deze... Köszönöm. Én póttagja vagyok a szakbizottságnak. Eh, ugyanakkor a külkerbizottságban eh, ugyanakkor a külkerbizottságban eh, teljes jogú tag vagyok, és ott is felvetettem egy Németország elleni esetet, Vattenfall ügyet. Egy állam és befektető vitarendezési megoldásba keveredett. Én nem gondolom, hogy Hollandiában ilyesmit engedélyezni kellene. No investor state dispute clause in TTIP if France nem lesz Juncker, azt mondta, hogy nem lesz TTIP, hogyha Franciaország nem egyez bele. Ön ezekkel a nemzetközi vita rendezési módokkal kívánna valamit tenni. Ávar úr következik. Köszönöm, elnök úr. Nyilván a jobb jogalkotás nem csak azt jelenti, hogy papíron jobban néz majd ki a szöveg, hanem jobb végrehajtást is jelent. A végrehajtás garanciája az a megfelelő EU ellenőrzés, illetve erős, határozott intézmények is szükségesek ehhez, valamint a polgárokkal való partnerség akik aztán így odafigyelnek majd a környezetvédelmi jogalkotás betartása, jogszabályok betartására. E, Potocsnik úrnak voltak e, különböző javaslatai az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés területén e, például. Ennek a, terve, ennek a bizottságnak milyen tervei vannak, várhatunk-e pozitív lépéseket, például környezetvédelmi felügyeleti cselekmények, illetve az igazságszolgáltatáshoz, a bíróithoz való hozzáférés területén. Köszönöm. Most pedig Evi kollega következik. Köszönöm. Mint ahogy más kollégák is, én olyan adatokat szeretnék felhasználni, amelyeket a környezetvédelmi ügynökség Ehm, hozott nyilvánosságra, ott a 14 jelző számból 6 negatív, és ráadásul vannak még ezen kívül ehm, egészségügyi ehm, jelzőszámokban mérhető romlások is. Ezek közül a legrosszabbak, vagy a legsúlyosabbak olyan jelzőszámok, amelyek a zöld ház, az üvegházgázokat, a klímaváltozásokat, a környezetvédelem és az egészségügy kapcsolatát érintik. A jelentésben az ügynökség azt mondja, hogy 400 ezer haláleset tudható be a légszennyezésnek, ugyanakkor a bizottság mégis úgy döntött, hogy visszavonja azt a jogszabálytervezetet, amely ezzel a témával foglalkozna, volna és csökkenthetné a halálesetek számát. Vannak olyan vegyi anyagok, amelyek megjelennek a környezetben, és az endokrin helyzetet borítják fel, ugyanakkor ezekre az anyagokra vonatkozóan még nincsen guideline a bizottság részéről. Noha a környezetvédelmi főigazgatóság már kiadott anyagot, amitől azt reméli, hogy csökken ezeknek az anyagoknak a száma, nem tudom erről mi a véleménye. Florenc úr következik. Köszönöm szépen, hogy eljött. Üdvözlöm itt önt, Timmermans alelnök úr. Nem akarok most vitába bocsátkozni önnel, hanem szeretném, kieg- szeretném méltatni az ön politikai megközelítését. Azt hiszem, hogy kitűnő ez a hozzáállás, hogy ezt mondja, hogy célokat akar, és világos lépésekkel akarja ezeket elérni. Ebben igaza van. Ami pedig a bunker mentalitást illeti, amit el kell kerülnünk minden áron, elmondaná, hogy mit fog tenni, a hulladékokkal kapcsolatos ajánlásokra vonatkozó jogalkotási javaslattal kapcsolatban? Hogy fog ez kinézni? Hogyan fogja ez a jogszabályokat javítani? Kötelező célkitűzések lesznek ebben? Jobb lesz az új javaslat, ahogyan az ECRS kollégánk mondta, sokféleképpen értelmezik a szabályokat a kormányok, szerintem ezzel mindannyian egyetérthetünk. Ez pedig jelentős végrehajtásbeli problémákat okozhat. Ön azt mondta, hogy több olyan hivatalnokra van szükség, akik a végrehajtást meg tudják valósítani, de szerintem nem feltétlenül ez a megoldás. Köszönöm szépen! Most pedig Pányó alelnök következik, parancsoljon. Euh, alelnök euh, euh, úr, kedves kollégák, nagy érdeklődéssel hallottam az előadásának egy részét, és annak is örülök, hogy felteltem önnek a kérdésemet, remélhetőleg tényleg gyorsan. Bizonyos ideje már Eh, előtérbe helyezzük az Európai Unió eh, átláthatósági szabályait, ugye a lobby eh, ügyben, lobby a lobbistákat egy regiszterbe kell feltüntetni, és valóban 2014. december óta sokan fel is írták magukat a regiszterbe. Van egy kérdésem, Eh, ezzel kapcsolatban, hogy ezt a megállapodást, eh, ezt ön tovább akarja fejleszteni, ugye ez a bizottság és a parlament között eh, jött létre annak idején, amivel talán hozzájárulhatnánk a zártláthatóság növeléséhez. Köszönöm, most pedig Seri Pirik asszony. Köszönöm nagy öröm számomra, hogy Timmermans urat itt láthatom. Jönnek a választások, és én a habitatról szeretnék beszélni. Most vonnak mérleget, és a Hollandiához hasonló tagállamok tagállamoknak garantálniuk kell, hogy a Natura 2000 szabályokat betartják. Annak második bekezdése, harmadik albekezdése a társadalmi és gazdasági tevékenységekre is kitér, szociális és gazdasági tevékenységekre is kitér. Azt gondolom, hogy erről önnek is tudomása van. E, a kérdésem az, hogy hol áll most a leltár, amit az irányelv végrehajtásáról készítenek, illetve Noha nekem tetszik az irányelv, az emberek panaszkodnak annak végrehajtásával kapcsolatban. A kérdésem az, hogy valóban számíthatunk-e arra, hogy egyáltalán végre lesz hajtva megfelelő módon ez az irányelv? Vicepresidente, grazie della sua presenza. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy eljött. Azt hiszem, nagyon fontos találkozó ez. Tulajdonképpen, amit hallottam eddig, a zene volt füleimnek. Ön azt mondta, hogy a fenntarthatóság innentől kezdve részét képezi a bizottsági politika pillérjeinek. Természetesen mindannyian azt szeretnénk, hogyha a gazdaság növekedni kezdene, de nagyon fontos, hogy ez hogy zajlik. A fejlesztési modell, amely mögöttünk állt, problémákkal küzdött, és a fenntarthatóságnak kell valamennyi új politika középpontjában A részben azért, mert nem szabad, hogy a fenntarthatóságot teherként tekintsük, hanem lehetőségnek kell látnunk. Ami pedig a körkörös gazdaságot illeti, ezzel kapcsolatban tovább szeretnénk dolgozni, mert szeretnénk, hogyha egy millió plusz munkahely születne, plusz egy százalék GDP, ez jó, fontos és sürgős dolog. De ennek a lényege az, hogy azt szeretném tudni, hogy ön tudja garantálni -e az ezzel kapcsolatos határidőket. Meg lesz-e az évvég előtt az új javaslat? Tud-e ambiciózusabb lenni azzal kapcsolatban, hogy ezt a kört bezárják, ahogyan ön is mondta, az egyik végétől a másikig, a kezdetektől a végig kell biztosítani ezt. Nem akarunk azokhoz a célokhoz visszatérni, amelyek kell, amelyekről az új javaslatban megállapodtunk. Tudom, hogy ön jól tud olaszol is, úgyhogy biztosan érti, ha azt mondom, hogy csak akkor érhetünk el valamit, hogyha rendesen neki duráljuk magunkat. Köszönöm, mondja az elnök úr, következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Talán egy kicsit udvariatlan leszek, egy kicsit a hatásvizsgálattal szeretnék a hatásvizsgálattal szeretnék foglalkozni. Ami ezt a területet illeti, az offshore platformokra vonatkozóan szeretnék néhány kérdést megfogalmazni. Nagyon sok ilyen platform esetében eh, nagy meglepetés ez az üzemeltetők számára, hogy egyszer csak egy irányelv kellős közepén találják magukat. Szerintem arra kell törekedni, hogy a lehető leghamarabb figyelmeztessük azokat, akiket érintenek ezek az irányelvek ugyanis az operatív irányelvekből, az operatív irányelvek alkalmazási köréből ki kell emelni ezeket a területeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig Faria úr következik. Köszönöm szépen, alelnök úr. Először is szeretném üdvözölni Önt. Első alkalommal látogatott el ide a szakbizottságba, remélem, hogy gyakran megteszi majd. lelnök úr korábban az első olvasatban a parlament elfogadta álláspontját a gyógyszerek árára vonatkozóan, és már jelentéstevőként írtam önnek, és árnyék együtt azt mondtuk, hogy támogatjuk az e javaslattal kapcsolatos előrelépéseket, de választ még nem kaptunk. Azt szeretném mondani, hogy egyes tagállamokban elhangzott, hogy ezt a javaslatot visszavonják, március 7-én ezt pedig hivatalosá is tették. Most úgy gondolom, hogy a parlament támogatta ezt a jogszabályt, ezért ellenezzük, hogy ezt visszavonják. Azt szeretnénk, hogyha az innovatív termékek megvalósuljanak, annak érdekében, hogy a generikus gyógyszereket is a nemzeti egészségügyi rendszerekben hozzáférhetővé tegyék. A piacra jutás tekintetében a gyógyszergyárakat, gyógyszergyárak álláspontját is képviseljük. A bizottság vajon tervez ezzel kapcsolatban javaslatot, ilyen témájú javaslatot, ez mikor lesz, illetve Tudom, hogy az elnök úr nem örül, hogyha túl sokat beszélünk, de milyen kezdeményezéseket valósíthat meg a bizottság az új gyógyszerekhez való hozzáférés javítása tekintetében. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Mikrofon. Perdón, gracias. Ahora. Eh, eh, señor Timmermans, quiero. Timmermans úr, szeretném értékelni bölcsességét azzal kapcsolatban, hogy koherensen, holisztikus módon szeretne dolgozni, és jobb jogalkotást akar megvalósítani, és eh, jól lehet, én magam nem vagyok igazán pessimista, de mégiscsak az az érzésem, hogy eh, úgy tűnik, hogy eh, nem akarják vezetni a jogalkotást, és nem akarnak annak tartalmat adni. Nyilván a körkörös gazdaságról egy nagyjából teljes csomagot szeretnének benyújtani, de azt hiszem, hogy zavaros az üzenet, és veszélyes is a polgárok számára. Ugyanis azok, akik például a szemétégetést támogatják, nyilván ki fogják használni az önök politikai tehetetlenségét, ennek pedig ára van. Ami pedig a másodlagos jogalkotást illeti, illetve a tagállamok szerepét, ön elmondta, hogy az ipar képviselőivel is beszélt már többször. Én szeretném tudni tehát, hogy az állampolgároknak, illetve a regionális és helyi önkormányzatok véleményét hogyan veszik meg figyelembe. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig Schleck úr következik. Uh, Mr. Vice Chairman. Uh, this Commission stated uh, uh, top priorities are job. Tisztelt elnök úr, a növekedésről és a munkahelyteremtésről beszélt a bizottság. Ma sokszor megemlítette, hogy ez a fenntartható fejlődés elvének megfelel. Hogyan magyarázza tehát az EU inkoherens politikát, ahogy éghajlat és energia célkitűzéseket határoznak meg, azonban a foszilis tüzelőanyagok területén ez nem történik meg. A, olyan politikát folytatunk, amely a környezetet károsítja, bár ezt jogilag az élőhely irányelv védi. E Köszönöm szépen, most pedig Suica asszony. Elnök úr, üdvözlöm Timmermans úr és ha jól értem, akkor a portfóliójába a jobb jogalkotás is tartozik, és nem fog kompromisszumot kötni ezen a területen. Azonban nem értettem a következőt a válaszaiban. Azt mondta, hogy egyes országokban a jogalkotás szigorúan, a jogszabályokat szigorúan végrehajtják, más országokban pedig nem. Elhangzott például, hogy nem muszáj szigorúan betartani a szabályokat, egyes politikusok ezt képviselik hogyan tudjuk elkerülni a 28 eltérő jogrendszert, hogyha koherenciát akarunk elérni. Nem értem, hogy ön hogyan akar koherenciát és kohéziót biztosítani, ugyanakkor viszont megengedi, hogy egyes tagállamok pedig saját jogszabályaikhoz ragaszkodjanak. Üdvözlöm azt a tényt, hogy ön a fenntartható fejlődést nem csupán a környezetvédelem ter- területén kezeli. Köszönöm szépen! Jó Lájnen következik. Köszönöm. Halálnök úr, remélem, hogy tényleg eh, kedves szívének eh, a fenntarthatóság, illetve a körforgásos gazdaság, eh, és remélhetőleg ez majd az összes többi politikai területére kihatással lesz, és nem csak véletlenül kapta, vagy csapták hozzá ezt a portfóliójához. A 12 prioritásban 2020-ig terjedő időszakra vonatkozóan az intézmények megállapodtak igen hosszas vita után. Nem tudom, hogy ön ezeket elfogadja, ezeket a prioritásokat, vagy megszűri azokat. Az előző parlamenti ciklusban beszéltünk az erőforrások, és nem csak az energia hatékony felhasználásáról, mert az erőforrás hatékonyság fontos célja a gazdaságpolitikánknak ez a földhasználatra, a, az alapanyagok felhasználatára, nyersanyagok felhasználására is vonatkozik. Ön osztja ezeket a törekvéseket. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Timmermans úr. Az, annak örülök, hogy ön a bürokráciát csökkenteni kívánja, és mindent egyértelműbbé szeretne tenni. Ugyanakkor az nem nagyon tetszett, eh, hogy eh, nem tudott igazán válaszolni a kérdésre az ön eh, tudományos főtanácsadójával kapcsolatban. Volt szó arról, hogy lesz, volt szó arról tehát, hogy kapok egy, vagy lesz egy tudományos főtanácsadom eh, azóta sincs mikor lesz. Wir diskutieren hier gerade in diesem Ausschuss. Die Köszönöm, eh, alelnök úr. Itt most eh, a bizottság igen sok dologgal kapcsolatos jelentéséről beszélünk ebben a bizottságban, például a klónozás betiltása a mezőgazdaságban és az iparban. E, ez a politika hogyan illeszkedik a TTIP tárgyalásokhoz, illetve az Energiaunió, a 2020-as kibocsátási célok, ezeken a területeken mit kíván tenni, eh, hogyan fogja eh, levezényelni azokat a változásokat és átmeneteket, amelyekhez szükségesek. Szerintem nem elég jól történik ez. Thank you. And now Mr. Jun, Jun. Köszönöm szépen, Jonas Homaria úr. Monsieur le Président, merci. Monsieur... Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Alelnök úr, megpróbálom rövidre fogni a mondandómat. Először is köszönöm szépen a a bemutatkozó mondatait valóban a fenntartató fejlődés átfogja az összes politikai területet, jobb jogalkotásra van szükség, és természetesen ehhez mi is csatlakozunk. A fenntartható fejlődés azonban megfelelő jogszabályokat is jelent, jogszabályokat tartalmaz, ez pedig védelmet jelent. Most pedig attól tartok, hogy a jelenlegi irány nem felel meg E, annak a helyzetnek, ahol e, azt tapasztaljuk, hogy a környezet e, állapota egyre rosszabbodik. A második megjegyzésem a biodiverzitással kapcsolatos. Ahogy ön is elmondta, egy olyan helyzetben vagyunk, amely amely a biodiverzitás elvesztését, illetve csökkenését az éghajlatváltozás hatással teszi egy, egy mércére, tehát a fajok elvesztésével kell számolnunk folyamatosan, és végül az óceánokra is utalnék. Ez ismét egy nagyon fontos terület, egyrészt a növekedés szempontjából, másrészt a kutatás szempontjából, harmadrészt a fejlődés szempontjából. Az Európai Unió meg kell, hogy tartsa az előnyét a más fölemelkedő gazdaságokkal szembe, ehhez azonban az óceánok, a tengerek gazdaságára oda kell figyelnie, és beruháznia kell ebbe a területbe, különben elveszti ezt a versenyt. Köszönöm. Köszönöm szépen, és végül, de nem utolsó sorban Brennan úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr amikor a párizsi éghajlatváltozási eh, tárgyalások mintegy még 9 hónapra voltak, vagy 9 hónapra vannak, és eh, gazdasági megváltást szeretnénk elérni eh, környezetvédelmi környezetvédelmi károkkal számolva, nos, akkor ez nem lenne egy megfelelő egyenlet. Nem tudom, hogy Francis Bacon filozófiájához mit szól, hogyha eredményeket szeretnénk elérni, eddig példátlan eredményeket, akkor eddig nem kipróbált módszereket kell alkalmazkodni. Ez a 16. századi gondolkodás azt mutatja, hogy a skatuján kívül kell gondolkodnunk, felvilágosítana bennünket, hogy ez milyen formát ölthet. And now the floor is yours. <laughs> Most pedig öné a szó, alelnök úr. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Nem tudom, hogy a rendelkezésemre álló időben meg tudom-e válaszolni ezeket, de igyekszem. Pelec úr, önnek teljesen igaza van, nagyon komoly problémák vannak az anyagok kiszivárgásával kapcsolatban, tehát az unión kívülre történő szivárgásával kapcsolatban, ugyanis a, jog, a tagállamoknak a jogi eszközeik rendelkezésükre állnak, hogy ezt elkerüljék. Találkoztam például Franciaországban olyan vállalkozásokkal, ahol a roncsautók esetében Például kötelező és nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelniük. Ezek azonban egyes országokra nem vonatkoznak, mint például Belgium, Németország, ahol készpénzben lehet fizetni, tehát készpénzes tranzakciók vannak, és tudjuk, hogy sokkal nehezebb lesz így azokat a hiányosságokat áthidalni, amelyek a az adminisztrációban megvalósulnak, nem illegális, európai jogszabályoknak megfelel, de ez nagyon jól mutatja, hogy a nemzeti végrehajtás különbözőségei a fémhulladék kiszivárgását hogyan segítik elő. Hogyha a vállalkozókkal, KKV-kkel beszélünk a tagállamokban, és ezt megtettem, rájöttem, hogy e, valamire, amely nek esetében el kell gondolkoznunk arról, hogy mit tehetünk európai szinten. És igen, valóban ezzel foglalkozunk is. Ami pedig az iskola gyümölcs programot illeti, ez egy nagyon szívemnek nagyon kedves téma, az Európai Bizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel, Hogan biztos például, attól tartok, hogy ki kell javítanom önt, ugyanis a jelenlegi helyzet egyáltalán nem felel meg a számbevőszék jelentésének, ugyanis nagyon komoly téma merült fel a szubszidiaritás tekintetében, ezt a bizottság jelenleg vizsgálja, és hogyha azt akarjuk, hogy a számbevőszék jelentésével ezt összehangba hozzuk, felül kell vizsgálnunk jelen pillanatban. Fenntarthatóság szempontjából is értékeljük a helyzetet, nagyon komoly kérdéseket kell tehát feltenni. de a bizottság teljes mértékben tisztában van az Európai Parlament hozzáállásával, úgyhogy azt természetesen figyelembe vesszük, illetve veszi Hogan biztos, amikor az értékelését elvégzi. Danz úr már elment, akkor a következő kérdésre áttérek. Westmarker úr is elment. Hát ez így azért sokan gyorsabban tudunk haladni. Ami pedig az élővilág ellen elkövetett bűncselekményeket illeti, ezt írásban fogom megválaszolni, ugyanis nem rendelkezem a kellő ismeretekkel. Ami pedig az ISDS illeti, ez a beruházási vita rendezési eszköz. Köszönöm, hogy emlékeztettek erre. Meg kell vizsgálnom, hogy ez elfogadható vagy sem, hogy ezt csupán a tárgyalások végén lehet majd felvetni. A bizottság különböző lehetőségeket vizsgál jelen pillanatban, és mindenképpen alaposan elemeznünk kell, és alapos vitát kell folytatnunk arról, hogy szükség van erre egyáltalán, de érzékeltem, figyelembe vettem az aggályokat, egyes aggályok indokoltak, de ha valaki hangosan sikoltozik, hogy az ISDS rendszer lesz a demokrácia vége, azt azért némiképp túlzásnak tartom, hiszen már több száz ISDS rendszer működik világszerte. Talán nem ez a tökéletes megoldás, lehetne nemzetközi bíróság, amely ezzel foglalkozik, ezt biztos, hogy nem egyik napról a másikra fogjuk megoldani. De azt is tudom, hogy önök is már levonták a megfelelő következtetést. Mindig óriási az ellentmondás, mert valaki ha arra kér, hogy valamit vizsgáljunk meg alaposan, amiről ők maguk már egyébként levonták a konzekvenciát, akkor nem értem, hogy nekünk miért kéne körültekintően megvizsgálnunk bármit. Tény és való, hogy a jogszabályok végrehajtása terén sokkal jobban kellene teljesítenünk, és a szabálysértési eljárások lehetőségét is meg kell vizsgálnunk Európai Unió szinten, de el kell mondanom, nem csak ezen a területen, nem csak a környezetvédelem terén, hanem rengeteg végrehajtási probléma van, amelyet nagyon-nagyon közelről meg kell vizsgálnunk. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, folyik a munka, azt szeretném, hogyha ez a politikai prioritásainkkal is összhangban lenne, illetve a jobb jogalkotás elveivel összhangban. Jelen pillanatban nem spekulálhatok e kezdeményezés tekintetében, de ami a biodiverzitást illeti, ott megint csak írásban fogok választ adni, még az első fordulóban tették fel ezt a kérdést, és egy félreértés elkerülése véget a levegő csomagot nem vonták vissza. Nézzük ennek még lehetséges módosításait, amint a parlament az első olvasatot lebonyolította, így más bizottságokkal is kell vitát folytatni, úgy kérem, hogy ne legyen egy félreértés, tehát ezt a csomagot még nem, ezt nem vonták vissza. Florenc úr hozzászólását illetően azt szeretném önnek mondani, hogy nagyon óvatosan szeretnék nyilatkozni, ugyanis hogyha körkörös gazdaságról egy új javaslatot beterjesztünk, akkor mindenképpen azokat, azt a színvonalat, azokat a standardokat akarom betartani, amelyeket ígértem önöknek az Európai Parlamentben, az általános vitában. Nem fogok most egy vagy két elemet bejelenteni, hanem egy egész csomagban szeretném majd ezt bejelenteni, nem pedig csepegtetve. Jól lehet, szeretném ami az átláthatósági nyilvántartást illeti, az Európai Parlamenttel szeretnénk megállapodni a kötelező átláthatósági nyilvántartásról. Azt hiszem, hogy a bizottság itt jó lépéseket tett, még nem zárult le a vita. Minden esetre üdvözlöm, hogy az Európai Parlament ugyanezt a megközelítést követi, és azt is üdvözölném, hogyha a parlamenti képviselők is teljes átláthatóságot biztosítanának azzal kapcsolatban, hogy kivel találkoztak, kivel tartják a kapcsolatot. Természetesen magam is eh, nyitottan állok előtt, hogy a helyzetet mindannyian, tehát mindkét fél javíthassa a parlament és a bizottság egyaránt ami pedig az élőhelyeket illeti, illetve az élőhely irányelvet, annak felülvizsgálatát, ezt most vizsgáljuk. Én magam egyébként nem támogatom azt, hogy enyhítsünk a szabályok szigorúságán. Van egy ország, amelyet meglehetősen jól ismerek, ez, a, ez Hollandia, és a legtöbb probléma azért merült fel, mert ezt az irányelvet nem jól hajtották végre. Ezt soka, sok mezőgazdasági miniszter tagadta egyébként, és én még mindig azt gondolom, hogyha megnézzük annak különbözőségét, hogy az irányelvet hogyan hajtották végre az egyes tagállamokba, nem értem, hogy egyes tagállamokban ez miért okozott sokkal több problémát, mint más tagállamokban. igen, megerősíthetem, valóban ambiciózusak vagyunk a körkörös gazdaságra vonatkozó csomaggal kapcsolatban, és ez a másik ok miatt is nagyon fontos és szükséges. El akarunk készülni annak érdekében, hogy ez egybeesen a Juncker terv első projektjeinek beindulásával. az ipar és a társadalom részéről akkor a lelkesedés, hogyha egyes projektek PPP-kben megvalósulhatnak, akkor azt kell biztosítanunk, hogy ez valóban megtörténjen, tehát, hogy a körkörös gazdaság olyan helyzetbe kerüljön, hogy eléggé előnyösnek tűnjön a Juncker terv keretében. Az ITRE bizottságban is már felvetette ön az offshore platformok kérdését, ezért nem lepődtem meg igazán. Nem fogom most azt mondani, hogy az offshore platformoknak más pozíciót biztosítunk, mint mások. Azt ígértem, hogy a bizottság ezt megvizsgálja, de az az érzésem, hogyha túl könnyedén mondjuk azt, hogy az offshore mindentől, mindenhez képest más, és ezért másképp kell kezelni, akkor a fenntartható fejlődésre is ez a hozzáállás káros hatással lehet, de ezt Duncan úr nagyon jól tudja, tehát egy konkrét választ fogok neki majd adni. Ami a gyógyszereket illeti, sajnos nem vagyok abban a helyzetben, hogy most választ adjak önöknek, ezért írásban kell majd válaszolnom. Nem készültem fel arra, hogy a gyógyszerek áráról beszéljek, ezért elnézését kérem, de biztosítani fogom, hogy ön írásbeli választ kapjon erre. Igen, a körkörös gazdaság a munkahely és növekedés szempontjából is fontos, a Juncker tervben is ez megemlítése került. Természetesen van probléma az ellentmondásos álláspontok és jogszabályok esetében, hogyha valaki eltölt néhány napot az Európai Parlamentben, akkor láthatja, hogy az NV és az Agri Bizottságban is milyen eltérőek az álláspontok. Hát igen, így működik a politikai rendszerünk, a politikai sokszínűségünk az EU-ban. A bizottságnak pedig az a feladata, hogy a legmagasabb szintű konzisztenciát biztosítsa. Tény, hogy még nagyon sok a dolgunk ezen a területen, véleményem szerint még mindig nem vagyunk elég konzisztensek, de hát bármely demokratikus társadalomban az egyes érdekek között meg kell találni az egyensúlyt, ez nem mindig könnyű. És nyilván ebben a szakbizottságban is máshogy fogják majd az egyensúlyt felállítani, mint más bizottságokban. Ami pedig a jogalkotást illeti, csak szeretném elmagyarázni, hogy a jogalkotás, illetve a jogszabály kötelező, de mozgásteret biztosít a tagállamok számára, hogy hogyan akarják azt megvalósítani. Ez a lényege az irányelv definíciójának. Ez nem azt jelenti, hogy valamilyen lazítás valósul meg a jogszabály esetében, hogyha az irányelv nem a megfelelő eszköz, akkor pedig rendeletet kell hozni, és akkor nem kell azt átültetni a nemzeti jogszabályba. Leine úr azt kérdezte tőlem, hogy milyen célokat fogunk kihagyni, semmilyen célt nem fogunk kihagyni, ugyanis az ambíciónk szintjét igyekszünk megőrizni a 2020-al kapcsolatban, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban. De ahogyan ezt nemzetközi szinten is tárgyaljuk, beszéljük, biztos, hogy nem lesz könnyű menet. Nagy mértékben ez a 2015 utáni időszakra vonatkozik, hogy akkor milyen vállalásokat teszünk. Szerintem nagyon fontos lenne ezt biztosítani, hogy az EU az elért haladásról is be tudjon számolni. Nagyon jók vagyunk abban, hogy új célokat állítsunk fel, de be kell számolni az eredményekről is. Aztán a klónozás, Hát ezzel aztán tényleg nem foglalkozom nap mint nap, úgyhogy tartok tőle, hogy erre is írásban fogok majd válaszolni a 2020-as célokat, illetően biodiverzitás. Erre is már egy írásbeli választ fogok adni, végezetül pedig engedjék meg, hogy elismételjem. Készen állok arra, hogy az Envivel párbeszédet folytassak, ez számomra nagyon fontos. értem azt is, hogy ezt a fajta bunker hozzáállás nem csak az Európai Bizottságon belül, hanem az Európai Parlamenten belül is le kell bontani. Van egy párt egy tagállamban, amelyet nagyon érdekli, hogy milyen tudományos tanácsadója lesz az Európai Bizottságnak. Azt mondtam, hogy természetesen az Európai Bizottság elnöke azt fogja tenni, amit az adott frakciónak ígér, a bizottság elnöke gondoskodni fog arról, hogy szorosan együttműködjön Mojdes biztossal és a lehető legjobb tudományos tanácsot szerzi az Európai Bizottság számára a megfelelő tanácsadó segítségével az Európai Parlamentet pedig tájékoztatni fogjuk erről. Úgyhogy ennyi lett volna. Köszönöm szépen. Köszönöm, eh, alelnök úr. Azt gondolom, hogy a bizottság összes tagja nevében megköszönhetem önnek nem csak azt, hogy kicsit tovább maradt, hanem azt is, hogy hajlandó volt válaszolni az összes kérdésünkre, sőt igen részletekbe menően válaszolt a kollégák kérdéseire, tehát nem eh, tömbösítve válaszolta meg a kérdéseket, hanem név szerint. Köszönjük szépen! Néhány másodperc szünetet tartunk, ami mindössze azért kell, hogy az alelnök úr távozhasson, de mi magunk folytatni fogjuk a saját ülésünket, mert maradt még egy-két napi rendi pont, amivel foglalkozunk. Dear colleagues, we are going... Kedves kollégák, most akkor folytatjuk. Ülésünk második része következik. A hármas pont az elnöki közlemények, bejelenteni valók. Bejelentem, hogy parlament közi bizottsági ülés lesz COP témában, COP15 témában Párizsban hétfőn március 30-án. Ezt követően egy fogadás is lesz. Minden képviselőnek ajánlom a részvételt az ülésen. A második elnöki közlemény az az, hogy február 24-én a koordinátorok ajánlásokat tettek, amelyeket köröztettünk. Amennyiben nincs ellenvetés, akkor ezeket az ajánlásokat elfogadottnak nyilvánítjuk. Ami az ötös napi rendi pontot illeti, ez az intézményekkel való tárgyalások jelenlegi állásáról való beszámoló. Az új élelmiszerek témájában február 26-án tartották a harmadik trialógust, és az a beszélgetés az a függőben levő politikai kérdésekről szólt, és a klónokról, a nano, nanoanyagokról, a delegált aktusokról, az elővigyázatossági elvről, valamint új élelmiszer kategóriák felállításáról van szó, amelyek a sejtkultúrákból származnak, mármint az élelmiszerek. Számos megállapodás is született az elővigyázatossággal, illetve az állatjóléttel, az, a környezet minőségével kapcsolatban. A cloning és delegált aktusok témájában további mélyreható elemzésekre van szükség, további lépésekre van szükség annak érdekében, hogy a következő plenárison, amely március végén lesz, egy eh, végső politikai döntést fogadhassunk el, illetve hozhassunk meg. Most jön a hatodik napi rendi pont, a zöld foglalkoztatási kezdeményezés, a munkahely teremtési potenciája a zöld gazdaságnak. Most eh, meg is adom a szót eh, ma Hedasszonynak, aki a Evi asszonynak. Köszönöm, csak egy eh, bevezető felszólalást tartanék. A zöld munkahelyek teremtése az nem öncél, hanem gyakorlatilag egy pozitív következménye azoknak a politikáknak, amelyeknek célja az, hogy megfeleljünk a polgárok igényeinek, mégpedig fenntartható módon, e, környezeti és társadalmi szempontból is fenntartható módon. Fontos, hogy megfelelőek legyenek a gazdasági standardjaink, ezekhez világos szabályokra és piaci eszközökre van szükség, amelyek révén például a szennyezőket meg tudjuk bírságolni, illetve a fenntartható célokat elő tudjuk mozdítani az Euróbarométer segített bennünket, a, azt mondták, azt találták, hogy a KKV-k hajlandóak e, zöld politikákba befektetni akkor, hogyha ebből számukra is van előny, például olyan dolgokra gondolok, mint az energiahatékonyság. E, itt további szabályokat lehet hozni, például az energiatakarékossággal kapcsolatban lehetne e, kötelező célokat kitűzni, ami akár még ahhoz is hozzájárulhat, hogy körforgásos legyen a gazdaság, és differenciál tehát újrafelhasználás valósuljon meg, amelynek révén a jövőbeni termelési folyamatok számára elő rendelkezésre állnának alapanyagok az energia hatékonyság és energia takarékosság területén kötelező célok meghatározása az előmozdítaná a szolgáltató cégek működését is, illetve közigazgatási haszna is lenne. Quindi gli Stati membri potrebbero mettere a disposizione Mert hogy ott általában kevés a bevétel. Prestiti a tassa agevolato per ristrutturazioni edili finalizzate rotáló pénzeket és koncepciós hiteleket lehet létre. Queste azioni porterebbero ad un più facile raggiungimento degli És olyan környezeti lépéseket lehet tervezni, amelyekre az ETS egyébként nem tér ki. Emellett downstream eredményeket lehet elérni, például az energiafelhasználás területén azzal, hogy zöldebb termékeket és szolgáltatásokat állítunk elő, illetve, hogy a zöldebb módon éljük az életet. A körforgásos gazdaságnak nagyon sok fontos aspektusa van. E fontos, hogy tudjuk, hogy a hulladék is egy új erőforrás, ez lehetővé teszi számunkra, hogy a nyersanyag felhasználásunk csökkenjen. A legjobb gyakorlatra kell koncentrálni például irányítás területén, vagy a válogatás. dovrebbero essere incentivate sia nella fase di A háztartási hulladékok szétválogatásának módját is javítani. La possibilità di derogare alle norme sugli aiuti di Stato, ad esempio. Eh, che altrimenti rischia di non essere... Amennyiben eh, állami eh, támogatás áll erre rendelkezésre, az azt a tagállamok úgy kell, hogy felhasználják, hogy az a zöld céloknak megfeleljen. Az EMAS is rendkívül fontos, az ökocímkék és standardok, valamint más ö, olyan eszköz, amelyek előmozdítják a zöld munkahelyeket, és egy olyan piacot teremtenek, amelyek ö, környezetileg fenntarthatók. Egy közösségi adórendszerre is szükség van, amelynek révén nem a munkát adóztatjuk, hanem a fogyasztást. Ez egy sokkal innovatívabb megközelítés lenne, mint a jelenlegi, és lehetővé tenné számunkra, hogy a zöld címkék a szolgáltatások témában előre lépjünk, amit egyébként üdvözlünk, valamint a zöld közbeszerzés témája is fontos. Az EMAS eh, tanúsítványok eh, kat figyelembe kell venni a közbeszerzések megítélésekor, odaítélésekor. Inoltre anche da ricordare dei dati e delle... És megfelelőek kell, hogy legyenek ezek a feltételek a cégek számára is. Eh, mm, Számos tanulmány mutatja, hogy E, e, abbia una ricaduta occupazionale di eh, migliaia, eh, si parla di, di dalle 17 alle 20 lavoro. Eh, quando invece... Eh... És eh, egy milliárd euró elhasználása az energiaszektorban munkahelyeket teremthet, ugyanakkor eh, egyéb területeken felhasználva a kevesebb munkahely teremtődik. Tehát ha a kezdeményezéseket összeegyeztetjük a piaci igényekkel, akkor komoly eredményeket tudunk elérni, zöld munkahelyek jönnek létre, kihasználva a legjobb gyakorlatot és innovációt. Tehát azon túl, hogy bátorítjuk a bizottságot arra, hogy csak így tovább, Látjuk azt is, hogy a tagállamok a végrehajtásban nem mindig jeleskednek. Éppen ezért azt kérjük a bizony hulladék területen a végrehajtást és jobban ellenőrizze, amely akár százer munkahelyet is teremthet. Az, hogy visszavonták a hulladék csomagot, az káros, tehát valamit helyette be kell nyújtani, új jogszabályjavaslatokra van szükség, különben elveszítjük ezt a munkahelyteremtési lehetőséget. Köszönöm, hogy az elnök. Kezdjük az árnyék előadókkal, Ándul, aki szurkövet. Ευχαριστώ κύριε Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το πολύ καλό σχέδιο νομοδότησης που προετοίμασα. Είναι μια πολύ καλή βάση η οποία μπορεί να συμπληρωθεί. Ευχαριστώ παρά την κακώ εδρεωμένη άποψη ότι η πράσινη οικονομία αφαιρεί θέσει εργασία. Nos, úgy gondoljuk, hogy a zöld gazdaság munkahelyeket teremthet, méghozzá számos munkahelyet, és ez egy olyan lehetőséget, amelyet nem, lehetőség, amelyet eddig nem aknáztunk ki. A zöld munkahelyek pozitív eredménye járnak a körkörös gazdaság szempontjából. Úgy gondoljuk, hogy ha a jelenlegi jogszabályokat alkalmazzuk a hulladékokra vonatkozóan, akkor több ezer munkahelyet teremthetünk Európában. és ezért véleményem szerint nagyon fontos, hogy egy új, új javaslat szülessen, illetve visszatérhessünk azokra a gondolatokra, amelyek létfontosságúak számunkra. Fontosnak tartom a munkahelyek minőségét, illetve a munkahelyek, munkahelyek számának növelését. Aztán ott van az épületek energiafelhasználása, ezen a területen is munkahelyeket lehet teremteni, ez is egy nagyon fontos terület, egy olyan ágazat számára, amely válságon megy jelenleg keresztül. Mindenképpen ki kell használni a munkahelyteremtési lehetőségeket, és minden európai eszközt föl kell használni ezen cél érdekében stratégiai beruházásokra van szükség, és végig kell gondolni azt, hogy egy új típusú gazdaságra hogyan lehet áttérni, anélkül, hogy veszélybe sodornánk a munkahelyek, munkahelyeket. Oda kell figyelni a versenyképességre is. Az Európai Bizottságtól azt kérjük a módosítónkkal, hogy hogy a kibocsátás kereskedelmi rendszert vizsgálja fölül, illetve figyeljen oda a CO2 kibocsátásra. A 2020-as év rendkívül fontos, nagyon fontos, hogy az adózással ne a fogyasztókat, fogyasztókat sújtsuk. Köszönöm szépen a jelentéstervezetet a jelentéstevőnek, és nagyon reméljük, hogy a többi árnyék jelentéstevővel megfelelően együtt tudunk majd működni. Mr. Chairman, thank you very much. Um... Duncan úr, köszönöm szépen. Először is ő azt mondhatom, hogy üdvözlöm ezt a jelentést, hiszen sok értékes részt tartalmaz. Egy-két általános megjegyzéssel élnék. Először is a jelenlegi előrelépéseket nem tartalmazza, pedig vannak olyan ágazatok, amelyek nagy előrelépéseket tettek, a vegyipar, a gépjárműipar többek között. Fontos, hogy felismerjük az eddigi vívmányokat, vívmányokat és erre építhessünk, illetve megoszthassuk egymással a jó gyakorlatot. Ezen kívül látnunk kell a kihívásokat is, például a kibocsátás kereskedelmi rendszer kapcsán, illetve a szénszivárgás területén. Azonban oda kell figyelni a definícióra, ha ebben nem egyezünk meg, akkor óriási kockázattal kell számolnunk, illetve olyan kockázatokat is figyelembe kell vennünk, amelyek szélesebb körben is érinthetik a gazdaságot. Tehát mindezeket a kihívásokat szem előtt kell tartani. Ezen kívül van egy-két konkrét felvetés, amelyel mindenképpen foglalkozni kell. Egyrészt az Európai Unió hatáskörét, nem az Európai Unió hatáskörébe tartozik az adózási politika, tehát azt hiszem, hogy a hatos bekezdést nem tudjuk támogatni, hiszen ez tagállami hatáskör. A tagállamok rugalmassággal kell, hogy rendelkezzenek, és saját megközelítésüket kell kialakítaniuk az alacsony szénkibocsátású gazdaság létrehozására. Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy összességében előrelépés történt, illetve nagyon sok jó javaslatot tartalmaz a jelentés. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy az előrevezető útra lépjünk, és az adózást ne, ne a munkát adóztassuk, hanem a fogyasztást, és odafigyeljünk a közbeszerzésre. Ha mindezt megtesszük, akkor kívánatos lépések következnek. Köszönöm szépen, Berder asszony. Sorry. Uh, I also want to thank én is szeretnék a jelentéstevőnek köszönetet mondani, amely nagyon jól támogatja a zöld munkahelyek teremtésének fontosságát, illetve az uniós és nemzeti szinten meghozandó intézkedéseket. A jelentéstevő ki hangsúlyozza, hogy az Európai Unióban több zöld munkahelyet lehet teremteni. Különböző jogszabályokra is utal, mint például a körkörös gazdaság és az energiahatékonysági célkitűzések, és nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság a lehető leghamarabb ambiciózus javaslatokat terjeszem be, Azonban egy javaslatok még nem elegendőek. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jelentése szerint az Európai Uniónak többet kell tenni azért, hogy a 2015-ös környezetvédelmi céljait megvalósítja a zöld gazdaság irányába, tehát gyorsan el kell mozdulnunk. 660 ezer vagy 1 millió új munkahelyet lehet teremteni a 2030-ig a közlekedési ágazatban a szigorúbb kibocsátási intézkedések következtében, illetve a légminőségre vonatkozó csomag következtében át kell alakítani a házak szigetelését. Ehhez is új ismeretekre van szükség, és munkahelyteremtési lehetőséget is nyújt. A környezetvédelem tehát a munkahelyek szempontjából is pozitív. Azt is biztosítanunk kell, hogy Juncker elnök úr beruházási terve legalább 350 milliárd eurós beruházásokat tesz szükségesé, hozzájárulhat a zöldebb gazdaság kialakításához, és biztosítanunk kell, hogy a 2000, Horizon 2020-as finanszírozási alapok is több munkahelyet teremtsenek, illetve ahhoz járuljanak hozzá. Szeretném, hogyha Juncker úr nem csupán a munkahelyek teremtéséről beszélne, hanem zöld, fenntartható munkahelyek teremtéséről. Másfél millió plusz munkahelyet hozhatnak létre, tehát 2020-ig, hogyha a kormányok a széndiokszid adóból használnak fel eh, finanszírozási forrásokat. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek munkájáért, nagyon szívesen dolgozom majd együtt vele. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Konics Nászön következik. Bych také chtěla poděkovat paní zpravodajce za az práci. Myslím, Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek munkájáért. Egyéb kollégáim már sokat mondtak erről, és mivel elég késő van, nem szeretném hosszasan elnyújtani ezt a vitát. Minden esetre azt szeretném elmondani, hogy észre kell vennünk, hogyha valamit Brüsszelben vagy itt papírra leírunk, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy a tagállamok végre is hajtják. Na szeretném, hogyha utalnánk arra, hogy a tagállamoknak ezt a projektet közösen kell vezetniük. Csak így lehet új zöld munkahelyeket teremteni, mert ha a tagállamok maguk nem tesznek lépéseket, lehet értékeket, közös értékeket megfogalmazni, de a tagállamok nélkül semmit nem tudunk elérni, csak egy újabb papírdarabot hozunk létre. Úgy hiszem, hogy nagyon nehéz lesz a tagállamok számára, hogy a mi iránymutatásunk mentén dolgozzanak. Ezért szeretném, hogyha több iránymutatást dolgoznánk ki, hogyan lehet elérni ezeket a célokat, honnan lesz erre pénz. Ezt sajnálattal mondom, de mindannyian úgy gondoljuk, hogy a Juncker terv olyan projekt, ami gyakorlatilag minden finanszírozni fog. Az energiauniót, a zöld munkahelyeket, a hulladékcsomagot. A Juncker csomag azonban csak spekuláció, és nem lehet elég mindezekre a célokra. A zöld munkahelyek finanszírozása a tagállamokon múlik, a vállalkozásokon múlik, és meg kell nekik mondanunk, hogy hogyan és honnan szerezzék a pénzt, vagy legalább azt, hogy mi lesz a többletérték a jövő szempontjából a cselekvéseik számára. Ez nagyon fontos valóra váltani. Ez egy dolog, amit szerettem volna elmondani. Együtt kell tehát működnünk a tagállamokkal. Még valamire szeretném felhívni a figyelmüket, és nem tudom, hogy hajlandóak leszünk-e támogatni ezt. A tagállamok adórendszerébe való beavatkozás szerintem ez óriási problémákat okoz majd, mert általában a tagállamok nem szeretik, hogyha az adórendszerükbe beavatkoznak. A jelenlegi megfogalmazás nem túl konkrét, nem túl érdekes ez sok tagállam számára, ezért úgy gondolom, hogy bármely általános megközelítése tekintetben csak károsítja a jó célokat, de általánosságban azt gondolom, hogy ez a téma nagyon jó, ez a jelentés nagyon jó. Köszönöm szépen. Zahányom, gospodine predsjedniče. Zeleni poslovi sastavni su dio jedinstvenog transformacijskog procesa. Köszönöm, a zöld munkahelyek egy átalakulási folyamat részei. Ezt az EU e, indította el e, társadalmi és gazdasági téren. E, van emellett még a gazdasági ciklus fenntarthatóságának kérdése is. Én üdvözlöm olasz kolléganőnk jelentését, három dologra koncentrálnék. Először is szerintem fontos aláhúzni a körforgási gazdaság fontosságát, ez fontos az EU szempontjából. Én azt remélem, hogy az Európai Bizottság fenntartja azt az ígéretét, miszerint eh, sokkal ambíciózusabb csomagot fog eh, benyújtani, beterjeszteni az év végéig. Mi egyre inkább ki vagyunk szolgáltatva a nyersanyagoknak, és ez az európai gazdaság stabilitását is eh, alá áshatja a stabilitás, egy olyan keretben valósul meg, ahol koordinálni kell a különböző szakpolitikákat, világos célkitűzésekre van szükség, ezek a célkitűzések hosszú távúak és kötelezőek kell, hogy legyenek, amelyek révén a beruházásokat tudjuk előmozdítani és hatékonyan felhasználni a pénzeket. Mindez hozzájárul majd az európai gazdaság átalakulásához, és az európai gazdaság ennek megfelelően jobban, ki tud, jobban meg tud felelni a világ kihívásainak. A fenntartható zöld állás helyek megteremtése a jövőbeni beruházások egyik fontos területe. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Évi asszony fog hozzászólni lezárásképpen. Csak szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik hozzászóltak, és szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos, hogy pozitív jeleket küldjünk, és biztosítsuk, hogy megvalósuljon, bekövetkezzen ez a változás. Ugyanis, hogyha e változás nem lesz pozitív, nem jár semmilyen előnyel, akkor nem tudjuk a életben tartani. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ebben az esetben, hogy az adószempontokat is képviseljük, ugyanis holisztikus megközelítésre van szükségünk Európában, ha valóban körkörös gazdaságot akarunk. Köszönöm tehát kollégák, várom nagyon, hogy a közeljövőben együtt működhessünk. Köszönöm, mondja az elnök, módosítok határideje március 17-e dél májusban szavazunk itt az MV-ben, az M bizottságban május 28-án, és aztán pedig június 2-án itt a plenárison szavazunk. Hogyha nincs egyéb hozzászólás, akkor lezárom az ülést mindenkinek.